hosszan tartó konfliktus miatt szenvednek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr, ezzel lezártuk a vitát. Még mindig hét állásolási indítvány van előttünk, amiről szavazni fogunk a vita után. A következő téma a mexikói helyzet és az erőszak fokozódása. Először a társadalmi szerzőinek, Atondó kollégának másfél percben parancsoljon. Sí. Señor presidente, quiero empezar por decir... Elnök úr, hogy kezdjem annak a megállapításnak a megfogalmazásával, hogy Mexiko egy hatalmas demokrácia, amely nagyon sokat fejlődött, lépésről lépésre haladva az utóbbi húsz évben társulási stratégiai szerződése van az európai közösségnek Mexikóval. És azt is meg kell fogalmaznom, hogy a szervezet bűnözés ellen Mexikó rendkívül keményen lép fel, csak úgy, mint a kábítószer kereskedelem ellen. Itt most az emberi jogokkal foglalkozunk a parlamentben, mégpedig azért, mert hogy az erőszakos cselekményeknek a száma megnövekedett erőteljesen. Ettől szenved a mexikói lakosság, és az emberi jogok is kárt Az az állásfoglalási határozat, amelyet a házunk jobbá fog hagyni a mai napon, a konszenzus alapján fogalmaztatott meg. Olyan körülményekre vonatkozik, amelyeket az imént taglaltam. Szeretnénk bátorítani Mexikót abban, hogy tovább folytassa az útját a jogállamiság kiépítésében, a demokrácia megerősítésben meg kell állapítanunk, hogy nagyon fontos, hogy Mexikó betartsa a szabad sajtónak, a jogait. Egy olyan szabad sajtót, amely védelmezi az újságírókat, és amely kiáll az emberi jogok mellett, ugyanis az emberi jogok védelmezői súlyos veszélyek fenyegeztették. Az erőszakos telekményeknek az áldozatai, csak úgy, mint a nők is, a nő gyilkosságoknak a száma is megnövekedett. Mindez büntetlenül. Éppen ezért itt a parlamentben azt indítványozzuk, hogy ezeket érvényesítse Mexikó. Megadom a szót uh, Weber uh, asszonynak uh, két és fél percre. You, Köszönöm szépen, elnök úr. celebró el Día Internacional de la Mujer. En Elnök úr, kedves kollégák, Ma hétfőn ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. Nagyon sok plakátot láthatnak e, itt az Európai Parlamentben, amely e, szerint, amelyek szerint megszüntethetjük a nők elleni erőszakot Európában. De mi a helyzet Mexikóban? A nők ellen elkövetett e, erőszakos cselekményekkel kapcsolatban. Rengeteg mexikói nő származásától függetlenül esik erőszakos cselekmények áldozatául. Legyen szó családon belül erőszakról, szexuális erőszakról, kínzásról, akár a korrupt rendőrök által a szervezet bűnözésről meg nem is beszélve. A mexikai, mexikói hatóságok teljes mértékben hatástalanok, nem tudnak nem tudnak hatékony lépéseket tenni, és ezért a büntetlenség uralkodik Mexikóban. Azt követeljük a mexikói hatóságtól, hogy lépjenek föl ezen tehetetlenséggel, büntetlenséggel szemben. Szinte az összes nők ellen elkövetett erőszak felderítetlenül marad. Az Mexikóban elkövetett egy, el, elmúlt négy évben elkövetett nőgyilkosságoknak csak a 11 százalékát okát tisztázták. Nagyon sok női áldozat van tehát, és ennek oka többek között a büntetlenség is. Teresa González például 21 év börtönbüntetésre ítélték, három éve már börtönben ülnek eh, kisebb bűncselekmények miatt. Miközben pedig a rendőrség nem eh, a rendőrségi vizsgálatok teljes mértékben sikertelenek. Az igazságszolgáltatás nevetségesé vált Mexikóban. A mexikói törvényhozásnak nagyon gyors lépéseket kell tennie, és lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a nők megvédjék magukat, panaszt tegyenek erőszakos cselekmények esetén, bármilyen erőszakos cselekmény esetén legyen szó családon belüli erőszakról, legyen szó e, a partner által elkövetett erőszakról, amely a mexikói büntetőjog szerint még mindig nem bűncselekmény. A nagyon sok e, a gyilkosság áldozata miatt ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, Bilán képviselőnek adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A mexikói hatóságok a kábítószer kartellek ellen folytatnak harcokat, és nagyon sok esetben akár sikeresek is voltak. Például a Sinalao és Juárez kartellek fejének mm, elfogásában, amely kartellek hatalmas ópium ültetvényeket tartanak fenn és nagyon sok más embert is, aki a kábítószer kereskedelemben eh, vesz részt. ezek a kartellek, drogkartellek eh, milliós nagyságrendű bevétellel rendelkeznek, sokkal több bevétellel, mint amennyit Mexikó költ a bűncselekmény elleni eh, harcra és a nagyon sok korrupt rendőr, illetve bíró miatt a hatóságok elveszítik ezt a háborút. 15 ezer ember vesztette életét 2006-ban ezen kartelháborúk miatt, sőt, nagyon sok újságíró is, több mint 60-an nemrégiben haltak meg, Jorge Martinez is köztük. Elkötelezettség nélkül Mexikó soha nem nyerheti meg ezt a háborút. Köszönöm szépen! képviselő következik. Gracias, señor presidente, señoría. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a kábítószer kereskedelem az erőszakot szüli Mexikóban, és Calderon elnök kategórikus álláspontra helyezkedett a e tekintetben, fel akarja számolni a kábítószerkereskedelmet, eldöntötte azt is, hogy a katonai erőt is beveti, és jelentős eredménye van már mindennek, számos fegyverelkobzás történt, és kábítószer lefoglalás. Az emberi jogoknak a védelme mit is eredményezett? Az, hogy számos bírósági eljárás indult. A kormány nagyon fontos eljárásokat indított a biztonság tekintetében, az igazságszolgáltatás tekintetében, megtesz mindezt azért, hogy az átláthatóság biztosíthassék és az emberi jogok betartásával tudjanak fellépni a bűnözés ellen. A népünk szolidáris a mexikai néppel azért, hogy a kereskedelem ellen a harc hathatós legyen, Calderon elnököt pedig támogatjuk a szervezet bűnözés elleni harcában. Hagy említsem még azt is, hogy támogatom azt a megállapodást, amely hát előterjeszt a konszenzus a parlament. Köszönöm szépen, Fészász Áhila képviselőnek, Fergiát képviselő következik egy percre. Monsieur le Président, mais... Elnök úr, hölgyeim és uraim, 2007 óta az emberi jogok megsértése egyre számosabbak és súlyosabbak Mexikóban. A nem kormányzati szervek szerint több mint 1600 embergyilkosság következett be 2009-ben, amelyek mind a kábítószerrel kapcsolatosak és aggályában következtek be. Calderon úrnak a kormánya több ezer katonát küldött a legérintettebb övezetekbe. Amióta ez megtörtént, a katonai erők által elkövetett túlkapások, csak úgy, mint a milíciák által elkövetett túlkapások büntetlenül következnek meg. Állami bűnözésről van szó. Az újságírók, az indig a benszülöttek, illetve a nőket is rendkívül súlyosan érinti mindezen fejlemény. Több nővel találkoztam, akik szelvedarát Tenkóból távoznak, akiket megerőszakoltak, akiket ö, erőszakos szerekmények áldozatai vettették, még pedig a rendőri erők ezek a 2006-os események többek között, amelyek itt megemlítendők, szintén továbbra is büntetlenek ezek az események. Nem nézhetjük ezt körbe vagy kézbetett karral. Az emberi jogok belett kell gondoskodnunk, éppen ezért mi nem támogatjuk a javaslatot, egy másikat teszünk be. Köszönöm szépen. Piller asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A brutális erőszak alkalmazásáról készített képek a mexikói drogháborúban a tömeges médiákon keresztül elérnek bennünket. A nők ellen elkövetett gyilkosságok, a, a munkások meggyilkolása az ország északi részében szintén szerepeltek a hírekben, és az Európai Parlament erről egy külön jelentést készített súlyos emberjogi sértések megnövekedése a Mex- ellenére a mexikói kormány sajnos eh, nem képes a helyzeten órá lenni. A drogdílerek eh, elleni küzdelem eh, azonban nem tükrözi a konzekvens kormány magatartását. A háborús bíróságok, a katonai bíróságok megléte teljes mértékben büntetetlenül maradt bűncselekmények okolhatók a helyzet eszkalálódásáért. Folyamatosan növekedett az erőszakos fellépések száma, amelyet a katonaság követett el. A kormány ezzel nem akart nem hajlandó szembenézni, és megpróbálja mindezt eltusolni. Tegnap a médiákból a védelmi miniszter annak érdekében, hogy elhallgattassa a tetteseket, az áldozatok családjának pénzt juttatott. Az Európai Uniónak a büntetlenség ellen fel kell lépnie Mexikó kapcsán, és súlyos emberi jogi sértésekről van szó, éppen ezért az Európai Unió köteles a globális megállapodást megszakítani Mexikóval. Szükség van az emberi jogi helyzet komoly javulására. Köszönöm szépen, Lohpiller kolléganő. A következő a frakciók képviseletében Préda kolléga kapja meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az erőszak fokozódása a mexikói államokban, amelyek az USA-hoz közel találhatóak, a hatasz közeliek, nagyon sok aggodalomra adnak okot azt láthattuk, hogy a drogokhoz kötődő bűncselekmények száma megnövekedett. A drogháború sokkal súlyosabb, mint korábban, és brutálisak a következmények. Mexikó határeset, és Mexikó esete azt mutatja, hogy erős fellépésre van szükség a bűncselekmények ellen, annak érdekében, hogy a biztonságot garantálni tudjuk. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament világos üzenetet küldjön, a mexikói kormányt támogassa, annak érdekében, hogy a bűncselekményeket megszüntessék, illetve a helyzeten, a polgári lakosság helyzetén javítsanak. Ezzel egy időben bátorítani kell a mexikói hatóságokat arra, hogy konszolidálják az igazságszolgáltatást és a jogi rendszert, igazságszolgáltatást megreformálják. Köszönöm szépen. Gomes kolléganőnek adom meg a szót egy percben. Az erőszakcselekmények Mexikóban a kábítószerrel és a szegénységgel kapcsolatosak. Mindez csak súlyosbítja a szegénység és a gazdasági válság. A jogi rendszert, ezt meg kell erősíteni, biztosítandó az áldozatoknak és a tanuknak a védelmét. Számos nő esik áldozata az erőszakos cselekményeknek, a kábítószerkereskedelnek. Mexikó egyfajta fővárosa a nő gyilkosságoknak, a nők sérelmére elkövetett bűncselekményeknek. Meg kell tennünk mindazért, hogy az emberi jogokat védelmezzük, fellépjünk az újságíróknak a sérelmére elkövetett bűncselekmények ellen. Támogatnunk kell mindazokat, akik harcosan lépnek fel az emberi jogoknak a védelmére azokat, akik a demokráciát és, és az emberi jogi szervezeteket, illetve a jogállásságot védelmezik. Köszönöm szépen, Gomes kolléganő. Tarnacki kollégának adom meg a szót egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr. Hölgyeim és uraim! Ebben a házban egy kiáltást hallottam, mi szerint ne írjunk alá megállapodást Mexikóval. Én ezt nem értem. Mexikót támogatnunk kell. A Mexikó elnöke felvette a küzdelmet a maffiával, a drogkartellekkel, és mi nekünk értékelnünk kéne ezeket az erőfeszítéseket. De természetesen a problémákat is hangsúlyozni kell. Annak érdekében, hogy Mexikó ne védsen az emberi jogok ellen. Meg kell próbálnunk megérteni egy olyan országnak a helyzetét, amely évtizedeken keresztül próbálta meg felvenni a küzdelmet a szervezett bűnözés ellen, és ennek az országnak az elnöke háborút hirdetett, ezzel a drogkereskedelemmel szemben, szemben, nekünk ezt pedig támogatnunk kell. Ami az áldozatokat illeti, hangsúlyoznunk kell azt, hogy nem lehet az embereket diszkriminálni. Köszönöm szépen, Csarnecki kolléga. Tavares kollégának adom meg a szót egy percben, parancsoljon. Ainda hoje de manhã o sindicato... Kedves kollégák, rendőrségi karerő vette körbe 200 vagy 300 rendőr a mexikói szakszervezeteket 16-án következett be egy olyan sztrájk, amelynek az egyik vezetőjét bebörtönözték. A szakszervezeti szabadságot támadja a kormány, és ez sokkoló hatású. Az előbb már szó esett büntetlenségről, a mexikai kormány nem bünteti azon bűncselekményeket, amelyeket észlel, és mindez a kábítószer fogyasztás, illetve kereskedelmek a tekintetében következik be. A szakszervezetek pontosan látják azt, hogy hatékonytalan a fellépés, hogy a büntetlenség jellemzi a fellépését a kormánynak. Ez elfogadhatatlan a demokráciában így a, demokrát, így a mexikai demokráciában elítéljük ezt a helyzetet, a legmesszebb menően a mexikai kormány teljesen hatástalanul lép fel, és ugyanakkor pedig nagyon autoritárius akkor, amikor a szexebetek ellen lép fel. Köszönöm szépen. A frakciók nevében Korhol asszony kapja meg még a szót. Parancsolja másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném hangsúlyozni, ennek az állásfoglalás indítványnak a jelentőséget két ok miatt is. Mexikóban jelentős drogkereskedelmi szervezetek működnek, drogkartellek, amelyek 15 eh, ezer ember életért felelnek. Különösen az amerikai-mexikai határ környékén, ahol sem a hadsereg, sem a rendőrség nem tud úrá lenni a helyzeten. A felelősség ennek a helyzetnek a kialakulásáért természetesen a kartelekben keresendő. Az Amnesty International is elítélte az igazságszolgáltatás hiányát. Ők megtámadhatják, az állami alkalmazottak megtámadhatják az emberi jogi szervezetek képviselőit akik az emberi jogokat akarják Mexikóban minden, és saját kockázatukra kell, hogy ezt tegyék. Azt gondolom, hogy folytatnunk kell az büntetlenség elve elleni küzdelmet. Köszönöm szépen. Pika, a kolléganő kapja meg a szót, egy percben parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. A mexikói kormánynak elkötelezettséget kell vállalnia a drogkereskedelem elleni küzdelemben és az emberi jogok megvédése mellett, jelentős számú halálos áldozat volt, és 2009-ben Juárez város az egyik legveszélyesebb város volt. 15 ezeren veszítették életüket ebben az évben a drog elleni küzdelemben, és az ezt megelőző években is több mint 7000-en haltak meg. Főként a gyermekeket és a nőket érinti az erőszak, a gazdasági válság, Mexikóban szociális válságot is eredményezhet a szegénység, az oktatás hiánya, a drogfogyasztás egyik legfőbb okai. Mexikóban 7,5 millió gyermek eh, nem vesz részt a formális oktatási rendszerben, és nincsenek eh, megfelelő életkörülményeik. Az Európai Unió és Mexikó közötti párbeszédet eh, ford, ford, folytatni kell, és az igazságszolgáltatást erősíteni kell. Köszönöm szépen, Dika asszonynak. Most Posztelt úr kapja meg a szót egy percre. Elnök úr, itt nagyon gyakran foglalkozunk diktatúrákkal, Dik- Mexikó pedig nem diktatúra, hanem demokrácia nagyon fontos emberjogi jogi jogsértésekkel foglalkozunk gyakran egyes esetekről, és itt Mexikóban nem ez a helyzet, hanem az a helyzet, hogy ez egy nagy demokrácia, amely stratégiai partnerünk évtizedek óta nagyon-nagyon súlyos, esetleg halálos betegségben szenved. Ezért fontos, hogy megfelelő terápiát és megfelelő orvost válasszunk. Calderon elnök és az ő kollégái, ők a jó orvosok. Ez nem az azt jelenti, hogy minden típusú terápiát alkalmazhatnak, egyszerűen azt jelenti, hogy támogatnunk kell őket. A 12-es pont nagyon fontos az állásfoglalási indítványban, mely szerint a pénzügyi eszközt arra szeretnénk felhasználni, hogy a jogállamiságot, a jogállami struktúrákat erősítsük Mexikóban a szervezet bűnözéssel szemben, az állam szétesésével szemben és a jogosan kritizált büntetlenséggel szemben. Ez azonban nem működik, hogyha megszakítjuk a kapcsolatainkat Mexikóval, sokkal inkább úgy működik, hogyha megerősítjük ezeket a kapcsolatokat. Köszönöm Poszelt úrnak, mondja az elnök, spontán hozzászólás. Milán Mon következik. Milán Mon következik a spontán felszólalások keretében. A todos nos preocupa el incremento de violencia en Ciudad Juárez. Az erőszak foglalkoztat minket természetesen, és hallottuk azokat az intézkedéseket, amelyeket a mexikai hatóságok hoztak, és bízom ezekben. Támogatom a Gadelone elnök által vezetett tevékenységet a kábítószer csempészet és kereskedelem ellen. Ez mind azt követli tőlünk, hogy támogassuk a mexikói intézményeket ebben a rendkívül nehéz harcban. Hölgyeim és uraim, egy nagyon pozitív modernizációs folyamatot él meg az utóbbi években Mexikó. Mindezt, amit Calderon ö, elnök úr kezdeményezett nagyon hatékonyan. Egyre nagyobb a felelősség teljes fellépése Mexikóban, Mex Mexikónak a nemzetközi fórumokon, a G20-akban, Gemben. A parlamenten belül mindig is támogattam azt, hogy stratégiai társulás jöjjön létre az uniós Mexikó között. Ez sikerült is tető alá hozni. Remélem, hogy a madridi csúcs lehetővé teszi majd azt, hogy egy ambíciózus közös cselekvési programot fogalmazzuk meg, mert hogy az Európai Unió és a, Mexik- és a mexikói hatóságok országok, illetve Mexikó nagyon nagy kihívásoknak tudnak majd eleget tenni a jelenlegi kihívások között vette. Köszönöm szépen Milan Monnak, és Tenok úrja szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mexikó sokáig a nagyon fontos beszállítója volt az Egyesült Államoknak, és itt ezért, ami a jogszerűen alkalmazott gyógyszereket illeti, és ezért megrázta Mexikót nagymértékben a kábítószer háború. És borzasztó és aggasztó az, hogy a fiatalok egyre több egyre több kábítószert szednek, nagyon sok a bűncselekmény, nagyon sok embert gyilkolnak meg, fiatalok is ennek áldozatául esnek, illetve újságírók. A jogi vákum hatalmas probléma, és nagy kihívásokkal áll szemben Káderon elnök. Az Európai Uniónak nagy támogatást kell nyújtania az elnöknek ebben, és újra kell strukturálni a büntetőjogi rendszert, az igazságszolgáltatást és a rendőrséget, rendet és a jogi, jogérvényesítés és a kartel közötti összeszövődéseket meg kell szüntetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tenok úrnak, ezzel a spontán hozzászólásokat lezárjuk, és Potocsnik a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mexikóban egy példátlan az erőszak példátlan emelkedésére és elterjedésére került sor. Természetesen az Európai Bizottságot nagyon aggasztja ez a helyzet. Tudjuk, hogy a mexikói hatóságok ezt komolyan veszik, és nagyon sok intézkedést indítanak a problémával való szembenézés érdekében. Calderon elnöknek a legfontosabb prioritása az, hogy ezt a helyzetet megoldja a szervezet bűnösséggel szembenézze nézzen e, emellett erősítik a jogérvényesítést és az igazságszolgáltatási rendszer. 2008. augusztusában biztonsági csomagot fogadtak el, amely a mexikói e, igazságszolgáltatást reformját célozza. Az igazságszolgáltatási reform, amelyet 2008-ban fogadtak el, a legfontosabb a rendszerben rejlő problémákat veti e, fel, és ezekkel kíván szembenézni. Tudjuk, hogy ennek a reformnak a végrehajtása nagy elkötelezettséget követel. Nagyon fontos a szervezet bűnözés, szervezetek nek a letörése, a média szabadságának, sajtószabadságnak a, tiszt, a tiszteletben tartása. A mexikói kormány egy az újságírók ellen elkövetett bűncselekmények külön ügyész, ügyészi hivatalát hozta létre. Emellett a nők elleni erőszak megszüntetése is nagyon fontos napirendi pont, és az új szövetségi jog, amely az ember kereskedelmet, kereskedelm ellen száll szintén rendkívül fontos. Mexikó el, emberi jogi politikát kíván alkalmazni, és szeretné nyitott maradni nemzetközi szinten az emberi jogok tekintetében. A szervezet bűnözés elleni harc keretében, illetve az emberi jogi jogvédők védelme keretében Mexikó részt vesz az ENSZ éves periódikus felülvizsgálati konferenciáján. Ezeket a kérdéseket meg kell tárgyalnia Mexikónak az Európai Unióval. Különös tekintettel a nemrégiben tartott 2009. novemberében tartott brüsszeli ülésre, és ez a terület az elkötelezett együttműködést jelenti. 2009. decemberében az EU és Mexikó Cancúnban egy nemzetközi szemináriumot szervezett az emberi jogok védelme és a karhatalom legitim alkalmazása témában. A helyi rendőri erőknek az emberi jogi elszámoltathatósága is fontos téma volt, és a szeminárium után egy másik konferencián mutatták be ennek az elfogadott anyagát. A rendőrség, illetve az igazságszolgáltatás reformja folyik. Azt gondolom, hogy az EU-Mexikói stratégiai partnerség a lehető legjobb keretet adja az Európai Uniónak arra, hogy a közbiztonságot és a jogállamiságot erősítse. A stratégiai dokumentum most éppen tárgyalás alatt van, és a formális EU-Mexikó párbeszéd folyik és egyre erősebb az együttműködés, a releváns az EU, e, CIPOL, Europol, Eurojust és e, Európai Kábítószer Megfigyelési Központja között. Már támogatunk egy 2004-től 2007-ig támogattunk egy ilyen 2004-től 2007-ig tartó projektet, és remélhetőleg 2011-13-ig újra folytatódik ez. Összességében világos, hogy Mexikó nagyon fontos kihívásokkal néz szembe a közbiztonság és az emberi jogok védelme terén. Egyáltalán nem egyszerű a helyzet, és nem ideális. Azonban azt is el kell mondanunk, hogy Mexikó szándéka és elkötelezettsége dicséretre méltó. Megfelelő közbiztonsági politikát szeretnének megvalósítani az emberi jogok tiszteletben tartásával. Támogatjuk Mexikót a fáradozásaiban. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr. Akkor ezzel lezártuk a vitát. A szavazás majd később következik. Dél-Korea témája következik. Most először is a